a közeljövőben válaszolni fog önöknek ezekre. És köszönöm szépen elnök asszony, hogy levezette ezt a vitát, és még oly sok más vitát is. Köszönjük!